tájékoztatáshoz való jog a bűnet, büntetőjárás során címet viseli Birgit Szippel a jelentéstevő. Meg is adom a szót Szippel asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! Ezekben a hetekben és a hónapokban rendkívül fontos utalni arra, hogy az Európai Unió több, mint egy közös piac. Ez egy értékközösség, és pont ilyen nehéz idők esetén fontos, hogy erős legyen ez az értékközösség valamennyi politikában. Az Európai Unió és annak tagállamai a közös alap elvekre épülve, a demokrácia, a szabadság és a jogállamiság közös elvére épülve egy nélkülözhetetlen jogállami elemet dolgoztak ki a büntető eljárásban, támaszkodva az ártatlanság vélelmére, és megfelelő jogokat biztosítva a terhelteknek a fordításról és tolmácsolásra szóló irányelv után a tájékoztatáshoz való jogról szóló irányelv egy további fontos elem abban, hogy a terheltek megfelelő igazságos eljárásban részesüljenek mindenhol Európában a büntető eljárásokban azonos standardek kialakítása erősíteni fogja a polgárok a jogállamiságba vetett bizalmát, és a bírósági döntéseknek a kölcsönös elismerése is ezáltal biztosítva lesz. Az egyes személyek csak akkor tudják gyakorolni az eljárásban őket illető jogokat, hogyha ismerik ezeket a jogokat. Éppen ezért az igazságos eljáráshoz szükséges az, hogy tudatában legyen az érintett a jogaival, tudja, hogy például a vád miről szól hogyha a hatóságok nem tartják tiszteletben ezeket a jogokat, akkor az eljárásnak az igazságosságát fenyegeti veszély. A jelenlegi igazságügyi jogi keret egy jobb elő egy jobb együttműködés az elő az igazságügyi szervek között. Az új irányelv ezzel szemben a polgároknak a jogaira összpontosít, és őket helyezi a középpontban. Előirányozza, hogy az ügyészek és a rendőrök az őrizetbe vett vagy letartóztatott személyeket a számukra megfelelő, érthető e- nyelven ok, tájékoztassák <clears throat> a jogaikról. Ebbe bele tartoznak a fordítás és tolmácsolási szolgáltatások, a váddal kapcsolatos tájékoztatás, a jogi képviselet, és az, hogy megmondják neki, mikor kerülhet bíró elé a őrizetbe vétele után így tehát akkor megfelelő tájékoztatást fog kapni a terhelt a jogairól. Joga van arról, hogy hogyan részesülhet orvosi ellátásba, hogyan veheti fel a kapcsolatot a hozzátartozóival, illetve hogyan tagadhatja meg a vallomástételt. Senki sem tudja előre, Nos, 6 percen van, elnök úr, tehát nem tudja előre a terhelt, hogy mennyi ideig fog majd őrizetben maradni. Éppen ezért fontos, hogy ideje korán tájékoztatást kapjon a jogairól, és az ő terhére szóló vagy őt mentesítő bizonyítékokhoz, dokumentumokhoz hozzáférjen. Nem szabad, hogy a tárgyává váljon a büntető eljárásnak, hanem ebben az eljárásban aktívan részt kell vennie. A tagállamok lehetőség szerint a gyakorlatba át kell ültetniük lehető leghamarabb ezt a jog, ezt a jogszabályt. Szeretnék köszönetet mondani a bizottság és a parlament jogi szolgálatainak illetőleg az árnyék előadóknak is szeretnék köszönetet mondani, akik kitartással és kitűnő együttműködésben dolgozták ki ezt a jelentést. Fontos, hogy a tanács és a bizottság a következő intézkedéseket a parlamenttel együttműködve elfogadják, és így Európa szerte egységes standardek legyenek kialakítva az eljárásokra Thank you very much. Köszönöm szépen, ez volt az ön 6 perce tehát. Most pedig akkor haladunk előre. Reding asszonynak adom meg a szót. Elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani jelentéstevőnek. Nagyon masszív munkát végzett, nagyon eredményesen vezette a tárgyalásokat a végkifejletig e dosszié kapcsán első olvasatban sikerült megalapodásra jutni. Szeretném eh, dicsérni Ábrecht úr eh, szerepét is, aki a jogi szakbizottság eh, szövegezője volt. Fontos szerepet játszottak azonban az összes árnyékjelentéstevők is. együtt. szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek összességében, általánosságában is, hiszen hozzájárultak ahhoz, hogy fenntartsuk az ambiciózus, az, az, a bizottság ambícióit maguk magas szintjén, nagyon fontos ugye ez a polgáraink számára az a jogok levele, amely megmaradt ugye a végleges szövegben, és azoknak a jogoknak a listája, amelyek szerepelnek a szövegben, meghatározva, hogy milyen pillanatokban érvényesülnek ezek a jogok. Örülök annak, hogy ez a listához további jogokat sikerült hozzáadni, most már nem csak az a jog érvényesül, hogy senkinek nem kell önmagát inkriminálnia, tehát csöndben maradhat. Jó, hogy egy döntési eljárás létezik, mert a, por, mert a parlament tudja védeni az egyének jogait. Nos, az információ tájékoztatásihoz való jog ugye része az eljárás jogi fejlődésünknek, annak az úti tervnek, amelyet én az egyik legfontosabb prioritásként kijelöltem magam számára. Ez a második olyan intézkedés már, amely ezen a területen érvényesül, hiszen a tolmácsoláshoz és a fordításhoz vonat, kapcsolódó jogra vonatkozó szabályokat már elfogadtuk. Tehát nagyon gyorsan haladunk előre, és úgy gondolom, hogy ez jót tesz a polgárok Európájának, és jót tesz a jogoknak is hiszen eh, bizonyos tagállamokban eh, fölteszik nekem azt a kérdést, hogy de hát miért foglalkoznak ezzel? Azok a jogok, amelyek eh, fennállnak, nem a szokásos, normális jogok, amelyek mindenki számára rendelkezésre állnak? Sajnálatos módon egyes tagállamokban még mindig előfordul, hogy bíróságra vihetnek valakit anélkül, hogy tudná az illető, hogy jó, ő ügyvédhez vagy tolmácshoz van joga. Olyan esetekről is hallottunk, ahol embereket bírósági eljárás során eljártak velük eszemben, anélkül, hogy megértették volna ezek az emberek, hogy mérjék a vádak egyáltalán. Tehát ezen intézkedésnek köszönhetően a vádlottak meg fogják kapni azt a levelet, amely a saját jogaikat kifejti, ezt a saját anyanyelvükön fogják megkapni, és információkat kapnak arról, hogy milyen vádakkal kell szembenézniük. Ez fontos a ma Európájában, amelyben Eh, milliók eh, gyakorolják a szabad mozgáshoz való jogukat, más tagállamokban dolgoznak, tanulnak, eh, vagy más tagállamokba költöznek, mikor nyugdíjas éveiket szeretnék élvezni. Úgy gondolom, hogy ha ilyen helyzetben büntetőjogi eljárások részeseinek, részeseivé válnak, biz fontos, hogy a jogaikat védjük, és fontos, hogy tudják, hogy a parlament segített nekik ezt a jogot megszerezni. Nagyon fontos, hogy az európai igazságügyi rendszerek egymásban jobban megbízzanak. Ez alapvetően fontos ahhoz is, hogy a jogi együttműködést erősítsük, fejlesztjük, hiszen a bizalom nélkül ez az együttműködés nem fog megvalósulni, nem fog működni. Együtt próbáltunk olyan eszközöket keresni, amelyek a kölcsönös elismerést lehetővé teszik, és ezzel egy olyan kontinest hozunk létre, amely az európai polgárok biztonságát, igazságát, az igazság érvényesülését és a szabadságot garantálja. Köszönöm szépen. Alelnök asszony, most pedig a Juri nevében Albrecht kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. A jogi szakbizottság előadója nevében szeretnék köszönetet mondani a libebeli kolléganőmnek. Úgy gondolom, nagyon jól működtünk együtt az Európai Parlamentben, jogi szakbizottságként is lehetőséget kaptunk arra, hogy éljünk javaslatainkkal az eljárás során, és természetesen a belügyi szakbizottságnak is köszönetet mondok, és természetesen biztos asszonynak is köszönetet mondok, hogy egy új komponens sikerült beépíteni a közös standardok kialakításának folyamatába a büntetőeljárás során. És azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos lépés a közös standardek kialakításához vezető úton, és a polgárok számára fontos ez, hiszen a tájékozott polgár az, aki élhet a jogaival, hiszen ismerni kell ezeket a jogokat ehhez Éppen ezért nagyon kíváncsian várom, hogy a jövőben milyen jogokkal élhetünk majd európai polgárként. Éppen ezért már előre tekintek ehelyütt is, és a további eljárási lépésekről is szeretnék megtudni valamit, például az ügyvédhez való jog kiteljesedésének területén. Ott is árnyék előadó vagyok a a belügyi szakbizottságban részt veszek tehát a munkában, és újra felszólítom a tagállamokat, hogy azt az ellenállást, amit tanúsítanak egyes rendelkezésekkel szemben, adják fel, és járjanak közös utat velünk a standardek kialakításában. Parlamentként mi már készek vagyunk erre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Albrecht kollégának. Most pedig folytatjuk a frakciók szónokaival. A néppárt nevében Elena Antonescu. Köszönöm szépen, elnök úr! Az információhoz való hozzáférés kulcs tényezője annak, hogy a tisztesség és büntetőeljárást biztosítsuk. Minden jog alapja, hogy információhoz hozzájussunk, és a terheltnek tudnia kell, hogy milyen vádakat emellen, emelnek ellen, és milyen bizonyítékokkal rendelkeznek az eljár, a hatóságok. A büntető eljárás joga tagállamok között jelentősen különbözik, és amennyiben a terheltek nem kellőképpen informáltak, az eljárás sem lehet tisztességes, illetve hosszúra nyúlik az eljárás, illetve öm, nem lehet eredményes. A jelenlegi normák nem megnyugtatók, nem elegendőek, az emberi jogok európai, az emberi jogok védelmének európai nyilatkozata nem elegendő jogot biztosít, hiszen ezek nem minden esetre biztosítanak kellő védelmet. Az a mód, ahogy ezt a jogot a tagállamok a tagállami jogban alkalmazzák nem egységes, éppen ezért szükség van az EU fellépésére. Azon EU eszköz, amely a jogi együttműködést serkenti a tagállamok között, az a határozatok kölcsönös elismerését írja elő, és ez megteremti a bizalmat a egyes bíróságok között. De jelenleg ez a probléma még nem került megoldásra, és ezért a jelen irányelv elfogadása során az emberi jogok jobb védelmét szolgáljuk az Európai Unióban. Köszönöm a jelentéstevőknek és az árnyék jelentéstevőknek a kitűnő munkát, és meg szeretném köszönni a biztos asszonynak is munkáját, aki nagyon aktívan vett részt ezen ügyben. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tönöszko asszony. Köszönöm ezt a hozzászólását ismételten, és hagy jelezem ismételten azt, hogy a tolmács kollégáink jelezték, hogy ön nagyon-nagyon gyorsan olvassa fel a hozzászólását, úgyhogy ismételten meg kell, hogy fogalmazzam, hogy úgy, ahogy azt teszem is különben más esetben is, hogy akkor, amikor azt a bizonyos jelzést látják a képernyőn, akkor ez azt jelenti, hogy lassítani kell a beszéd ritmusokat azért, hogy minden nyelvre hitelesen tudjuk fordítani a hozzászólásokat. Éppen ezért valamennyi képviselőtől kérem azt, különösen akkor, amikor felolvasnak egy írásos szöveget, hogy ezt lassan tegyék meg, és mihez látják azt a pici jelzést a kis monitorukon, akkor kérem vegyék tudomásul, hogy ez egy elnöki kérésnek a jelzése, amely arra irányul, hogy a hozzászólásuk ritmusát lassítsák, máskülönben a tolmácsolást nem tudjuk teljesen biztosítani. Nos, következenek most a szocialisták másfél percben. Monika Flesiková Benovasszony. Köszönöm szépen, biztos asszony. Az Európai Emberi Jogi Egyezmény biztosítja az alapvető jogokat a vádlottak számára. Szükség van fordításra, ügyvédre, tolmácsolásra, és természetesen az egyéni folyamatok vagy eljárások tiszteletben tartására. Hogyha az egyéni vádlottakról beszélünk, akkor tájékoztatni kell őket arról, hogy mivel vádolják. Ez lefedi azt a helyzetet is, amikor valakit az európai elfogatási parancs értelmében tartóztatnak le. A cél mindig az, hogy a bíróságok közötti kölcsönös együttműködés szellemében tudjunk eljárni. Egyetértek a Júri Szakbizottság álláspontjával, amely azt mondja, hogy egy széttöredezett meg, megközelítést alkalmaztunk a fontos az, hogy az Európai Bizottság javaslatát szem előtt tartjuk, bevonjuk egyéb jogokat is, például a jogi segítség, a családdal való kommunikáció lehetősége egy adott helyzetben, és ide tartozik a gyanúsított vagy vádlott személyek tulajdonságának tiszteletben tartása is. Köszönöm szépen, biztos asszony abban bízom, hogy figyelembe veszik a hozzászólásainkat az önök munkájában. Köszönöm szépen, Monika. Most pedig a liberális kollégák nevében Latford asszony. Köszönöm szépen, gratulálok Zippel asszonynak ahhoz, hogy eredményes végeredményre vezette a tárgyalásokat és köszönöm Reding elnök asszony támogatását. Valóban a terheltek nehéz helyzetben vannak, de ugyanakkor az, az információ, melyhez jutnak, gyakran nem megfelelő minőségű, gyakran nem tudják az emberek, hogy milyen joggal rendelkeznek, különösen kiszolgáltatottak a külföldiek, akik nem beszélik az ország nyelvét. Ezen felül pedig tudjuk, hogy létezik a diszkrimináció az óvadék odaítélésében is. Éppen ezért szükség van az EU jogszabályra, jogszabályokra azért, hogy a meglévő, el, elméletileg megrévő az em, Európai Emberi Jogok nyilatkozatában meglévő jogokat konkretizáljuk. Az Európai Parlament azért harcolt, hogy minél hamarabb hozzájusson a terhelt az információkhoz, meg kell akadályozni, hogy bárkit a rendőrségi fogdában úgy tartsanak zárva, hogy nem férhet hozzá konzuli vagy ügyvédi segítséghez, vagy ne tudja, hogy mit eh, hoznak fel ellene, és biztosítani kell, hogy az ügyészség vagy a rendőrség által bizonyítéként felhozott anyagokat, eh, anyagokba betekinthessem. Ahogy a Reding alelnök asszony is, én is úgy gondolom, hogy a hallgatáshoz való jogot meg kell erősíteni. Nagyon örülök annak, hogy a saját hazám, az Egyesült Királyság ezen intézkedéseket támogatja, arról most nem beszélek, hogy más területen mit tesz, és nagyon fontos, hogy a tolmacsoláshoz és a fordításhoz való jogot is biztosítsuk. Remélem, hogy a jogi segítséghez való hozzáférést is támogatni fogja az Egyesült Királyság. Az Egyesült Királyságban az emberi jogok védelmeit eh, büszke történetre tekinthet vissza, éppen ezért tehát fontos, hogy ezt, is, ezt a lépést is megtegyük. Azt is remélem, hogy eh, sikerül még egy, még jobban megerősíteni az európai büntetőeljárások terheltjeinek jogi információhoz való hozzájuttatását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig az ECR nevében egy percben Wojciechowski képviselő kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy igen fontos irányelvről tárgyalunk, Természetesen a védelemhez való jog csak akkor biztosítható, hogyha tájékoztatást kapott az érintett személy arra vonatkozóan, hogy milyen jogokkal élhet. Hogyha letartóztatnak egy személyt, akkor nehézségei vannak a védelemhez való hozzáférésben, és ez nehezedik még, vagy fokozódik még, hogyha az embert nem a saját házájában tartóztatják le, hiszen nagyon nehéz a teljes körül tájékoztatást megkapni, ezért itt nagyon alaposan kell eljárniuk az érintett hatóságoknak. Én az irányelv rendelkezéseit el tudom fogadni, csak arra akarom még felhívni a figyelmet, hogy fontos a végrehajtás, hiszen a téma nagyon érzékeny. Itt természetesen úgy kell ezt működtetni, hogy a gyakorlatban is működőképes legyen az irányelv a ügyek során. Nem szabad lehetővé tenni, hogy visszaéljenek ezekkel a jogokkal. Köszönöm szépen. Most pedig az EFT nevében Gerard Beten. Ez az irányelv azokra a személyekre vonatkozik, amelyeket eh, az európai elfogadási parancskertében tartóztatnak le gyakori esetben nincsenek észszerű jogok, amelyekkel élni lehet, és a bíróságnak nincs lehetősége arra, hogy a kiadatást elutasítsa. Hogy ha bizonyítékok hiányoznak, akkor ezt a bíróságnak mérlegelnie kell. Ami még rosszabb a kiadatásnál, hogy az egyik a választókörzetemben Miguel Maizózó a kiadatással szembesül Spanyolország irányába, nem azért, mert tett valamit, hanem a szemére vetnek olyas valamit, amit esetleg a jövőben fog megtenni, hogyha nem hisznek nekem, akkor megadom az eset dokumentumait. És dr. Maizózó meg kéne védeni, és hát, hogyha nem tudjuk megvédeni, akkor ez kevés vigasz. Köszönöm szépen, Baten úr, és most lezártuk a frakciók nevében zajlott hozzászólásokat, következzenek most az egyéni hozzászólások a képviselők részéről. Először is két percben hallgassuk meg Baldasse urat. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! még akkor is, hogyha valamennyi EU-s tagállamnak kötelessége az állampolgárok jogát biztosítani az igazságos és méltányos eljárások tekintetében a büntető eljárások lefolytatása nagyon különböző színűen működik egyik és másik országban. Egyes országok ugyanis úgy rendelkeznek, hogy a vizsgált tárgyat képező személyeket csak szóban tájékoztatják jogaikról. Más országokban ugyanakkor írásos tájékoztatást kapnak erről. Más további országokban pedig csak kérelemre kapják meg ezeket az információkat. 8 millió ilyen büntető eljárást folytatunk le az EU-s tagállamokban összességében, de ezzel együtt úgy látjuk, hogy a tájékoztatás nem kellően következtetés a tagállamokban. Éppen ezért rendkívül fontos az irányelvek azon tétele, amely általános szabályként előírja az információ szolgáltatást, a tájékoztatást egészen pontosan a terhelt számára, illetve illetve a gyanúsított számára, már a gyanúsított számára az eljárás leges legelején. Tehát joga van a gyanúsítottnak ügyvédhez fordulni, fordításban, illetve tolmácsolásban részesülni. Ezt kell biztosítani, és az eljárásnak az elejétől kezdve jogosult a gyanúsított teljes körű tájékoztatást kapni arról, hogy milyen tényállást rónak fel terhére, és kötelesek kell, hogy legyünk arra, hogy biztosítsuk a valamennyi jogát. Joga van a gyanúsítottnak arra, hogy vitassa és megtámadja az ellene felhozott érveket, és a védelmét biztosítja minden úton. Nos, úgy gondolom, hogy azok az intézkedések, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az alapvető jogok egységesen érveljenek az EU-s államokban, ez mindenképpen üdvözlendő. Elnök, köszönöm szépen, Bádeszere úr, az ön hangneme és a gyorsasága azt hiszem, hogy irigyelhető, és minden tolmács csak ezt kívánhatja magának, úgyhogy elnökként hagyj gratuláljak ön, önnek e tekintetében, a multilingvizmus tekintetében, és a többnyelvűségnek a keretében is, azt hiszem igazi példaként szolgálhat a társai, illetve a tolmácsok számára. Másfél percben Blicske Butelszany következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek kitűnő jelentéséhez. A jele, az irányelv nagy lépést jelent a közös minimális normák megteremtése érdekében a büntetőeljárások területén. Nem elegendő, hogy tisztában legyünk a jogainkkal, hanem fontos, hogy ezekkel a jogokkal élhessünk is, és konkrét helyzetben élhessünk velük, hiszen máskülönben veszélyeztetheti ez az eljárást és az igazság érvényesülését. Ez az irányelv tervezet tehát biztosítja a tisztességes tárgyalást mind a hazájában, mind pedig egy más EU országban az állampolgárnak. Biztosítja ugyanis a fordításhoz és a tolmácsoláshoz való jogot ahhoz, hogy biztosítsuk a megfelelő büntetőeljárást és a tisztességes eljárást a tagállamoknak, a terhelt személyt megfelelő információval kell ellátni, a vád, illetve a terhelés, illetve a gyanúsítás um, miben létéről. Nem elegendő a jogi segítségnyújtás, um, hanem fontos az is, hogy uh, felvehesse a kapcsolatot a konzuli szervekkel, a családdal, vagy pedig a munkahelyével. Köszönöm szépen, most pedig két percben megadom Axel Fossnak a szót. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Először szeretném megjegyezni, hogy Birgit Zipel munkának eredményét üdvözlendőnek tartom, és a javaslattal a tájékoztatással kapcsolatban meghatározzák a jogokat az Európai Unió belül. Elejétől fogva úgy gondoltam, hogy az Európai Bizottság igen jó javaslatot készített, éppen ezért Reding biztos asszonynak is szeretnék köszönetet mondani, és gratulálni szeretnék, ami számomra nagyon fontos volt, hogy a terhelt vagy egy gyanúsított személy a hallgatáshoz való jogának gyakorlása ne járjon negatív hatással, mint ahogy egyes tagállami jogok, jogrendszerek ezt tartalmazzák. Hogy ezt sikerült megvalósítani már, annak örülök. Ami pedig a vitát illeti, azt hiszem világossá vált, hogy számos tagállamban nincsen olyan jog, hogy tájékoztatni kell arról valakit, hogy jogi segítségnyújtásra van lehetőség, és csak egy írásos tájékoztatást kapott, és csak három tagállamban van lehetőség arra, hogy betekintsenek, vagy nem volt lehetőség arra, hogy betekintsenek az aktákba. Ha megnézzük Franciaországot és az ottani gyakorlatot, akkor az első időszakban nincs lehetőség az ügyvédnek, hogy előtérbe kerüljön, de éppen ezért azt gondolom, hogy európai szinten ki kell egyenlíteni bizonyos területeket, mert csak így tudjuk a bizalmat megteremteni más államok jogrendszerével kapcsolatban, és hát erre tudjuk a kölcsönös elismerést felépíteni. Megfelelő szint eléréséhez szükség van a megfelelő eszközökre, és azt hiszem, hogy most nagy lépést tettünk előre felé, és gratulálni szeretnék az összes érintettnek ehhez. Köszönöm szépen, Fosz úr. Most pedig Carmen Romero asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt ismerjük el azt, hogy biztos asszony és a bizottság is hatalmas erőfeszítést tett azért, hogy valóban a büntető eljárás gördülékegyeben működjön. Eltelt már egy bizonyos idő azóta, amióta a svéd elnökségnek az úti terve elkészült. Márpedig látjuk azt, hogy az országok egészen különböző módon bánnak a, az elfogott személyekkel, a betoltozott eh, személyekkel és gyanúsítottakkal. Először is hagyj üdvözöljem még eh, Zipel asszonyt, aki a munkanyagában nagyon fontos tételekkel állt elő a gyanúsítottaknak a javára hivatkozva az alapjogokra és az alapjogi kartára. Ha letartóztatok egy szemét, akkor joga kell, hogy legyen a hallgatással való élés, és is meg kell vele kellő módon ismertetni a vádakat. Hozzá kell, hogy férjen továbbá ügyvédi segítséghez is. Szó esett már arról, hogy hogyan jön létre a jog, és miből állnak a létrejövő jogok, a megszületett jogok. Hát ezek vonatkoznak többek között a tolmácsolásra, a fordításra és a jogsegélyre. Persze kérdés az is, hogy mikor, mikortól kezdve illetik meg ezek a jogok a gyanúsítottak. Egy biztos, hogy megilletik őket, és ezeket a jogokat érvényesíteni kell ebből adódóan azt mondanám, hogy mihez letartóztatok az illetőt, a jogok érvényesülnek. Elnök, köszönöm szépen Roberto López asszonynak, Encsi úrnak adom meg a szót, percen. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt gratulálni szeretnék az előadónak, az elvégzett munkához, a kiváló jelentéshez. Gratulálni szeretnék alelnök asszonynak is, Reding biztos asszonynak, hogy előterjesztették ezt az irányelvet ez tényleg akkor született, amikor problémák jelentkeztek az európai polgárok számára, akik szabadon mozognak az EU-n belül, de 27 tagállam eltérő jogrendjével szembesülnek. Nagyobb harmonizációra van szükség az igazságügyi területen, a polgári és a büntetőjog területén egyaránt. És ide tartozik a terhelt személyek vagy a tájékoztatása, hiszen nyelvismeret hiánya működhet, de természetesen a tagállam jogrendszerét sem ismeri az érintett európai polgár. Gondoljunk például a román-bolgár roma személyekre, akik igazából azt sem tudják, hogy mi a fordításhoz tolmácsoláshoz való jog, pedig ezek alapvető jogok, és úgy gondolom, hogy ezt valamennyi tagállamban minimális sztenderdé kéne tenni. Köszönöm. Az utolsó hozzászóló ebben a körben, Zobro kolléga két percben. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! A tájékoztatáshoz való jog a büntető eljárásokban egyik kulcs eleme az eljárásnak, amelynek a révén minden egyes tagállam tanúbizonyságot kell, hogy tegyen a civilitáltságának mértékéről. El kell ismerni, hogy az a munkagyak, amely előttünk áll, hatalmas te eredmény. Még akkor is, hogyha örömmel könyvelhetjük, hogy az alapvető jogok érvényesítésében előrelépünk. Van azért egy másik szempont is, amelyet nem vettünk elően figyelembe, és amelyre mégis rá kell, hogy világítsak. Mégpedig azon személyekről van szó, akik rendkívül kényes helyzetekbe kerülnek, és akik nem mindig jutnak hozzá a kellő tájékoztatáshoz, pedig áldozatok különböző bűncselekmények büntetteknek az áldozatai. és ezen bűncselekménynek vagy jogsértéseknek az áldozatai hát védelmet igényelnek, már pedig ezt nem kapják meg, mert ott van a nyelvi korlát, akkor, amikor turistaként vagy egyéb célból külföldre mennek. Tehát az áldozatoknak a jogait is érvényesíteni kell, nem csak az egyéb személyekét. Azaz gyakorlatilag a kettős viktimizációról is beszélhetünk, és ez érvényesül számos esetben, például egyetemisták esetében, akik mindig kapják meg az teljes körű tájékoztatást, pedig azt biztosítani kellene a számukra. Ebből adódik például az, hogy az adott gyanúsított rendkívül nehéz helyzetbe kerül, és semmi köze például azokhoz a bűnöző szervezetekhez, amelyek egészen más elbírása kellene, hogy kerüljenek. Tehát Redding asszonyhoz fordulok, biztos asszony, azt hiszem, hogy itt az áldozatokkal is foglalkozni kellene hasonló keretekben, mind azon áldozatok keretében, vagy sértettek esetében, akik súlyos károkat szenvednek el, úgyhogy kérem a bizottságot járjon el a témában. Elnök, köszönöm szépen, és jobbra úr. Nos, akkor a hozzászólásoknak ezt a körét most lezárjuk, és következzék azon kollégáknak a hozzászólása, akikre felfigyelhetett az elnök, nem sokan vannak ki közül ők itt, de előre becsiszkednek most már a szabad spontán hozzászólások keretében megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A büntető jog és a büntető eljárás jog a tagállamban figyelembe kell, hogy vegye mindazon jogokat, amelyekkel az európai állampolgárok rendelkeznek. Ide tartoznak, ezen jogok körébe tartozik a fordításhoz és a tolmácsoláshoz való jog. A multilingvalizmus a többnyelvűség elvének világos érvényesülése ez, amely az Európai Unió minden tevékenységi területére ki kell, hogy terjedjen. Valamint a, a jogi segítséghez való hozzáférés is egy európai alapjog. Ezen intézkedések finanszírozása alapvető jelentőséggel bír, hiszen ezzel egy alapszabadságot támogatunk. Támogatom, hogy minden fogvatartott személy megkapja azon öm, listát, amely az ő rendelkezésre álló jogokat sorolja fel. Köszönöm szépen, Boszászko asszony. Most pedig Prendergast úrnak adom meg a szót. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, mondja a felszólaló. Az EU-ban az jogi együttműködés azt jelenti, hogy a bűnelkövetők ne tudják kihasználni a jogrendek közötti különbséget, de azt is jelenti, hogy ha egy állampolgárt egy másik tagállamban, mint hazája tartóztatnak le, minden jogot megkapjon, amely illeti. Ez az irányelv tervezet megerősíti a tagállamok közötti kölcsönös bizalmat, és biztosítja azt is, hogy a terheltek minden tagállamban ugyanolyan információt kapnak jogaikról. A tagállamokat az irányelv arra kötelezi, hogy a terhelteknek megfelelő információt adjanak, bár az Emberi Jogok Európai Egyezménye elfben megfogalmazza ezeket a jogokat, mégis más-más módon kerül ez átültetésre a gyakorlatra. A irányelv tervezett éppen ezért tehát mindenki javára válik Európában. Köszönöm szépen. Paska képviselő parancsoljon ak sa občan e, Köszönöm szépen, hogy kaptam. Ha különböző országból származó polgárok egy olyan helyzetbe kerülnek, hogy külföldön emelnek vádat ellenük, vagy gyanúsítják meg őket, akkor ez a személy meglehetősen kétségbeesett helyzetbe kerül, hiszen az ilyen személy nem is tudja, hogy mivel találkozik, mi vár rá Éppen ezért az új irányelv egy rendkívül pozitív és sokat ígérő jelzés, hogy legalább közös szabályokat léptetnek életbe. Van a büntetőeljárások során a minimális standardek lehetővé teszik a hatóságok számára, hogy elkerüljék azokat a hibákat, amelyek a fellépésük jogszerűségét kérdőjelezik meg. Ez az új irányelv abszolút hozzájárul ahhoz, hogy javuljon az európai polgárok helyzete a jogterületén. Köszönöm szépen. Paska úr. Tulajdonképpen elnök úr, abból kéne kiindulni, hogy az Európai Unióban ahol a jog az alapjogi kartában is szerepel, és az Európai Emberi Jogi Egyezményben is szerepel, hogy eh, a jogokra vonatkozó tájékoztatás a büntető eljárásban magától értetődő mint egy 8 millió büntető eljárás van Európában, ezek azonban nem tudtak lépést tartani a mobilitással. Időközben a polgárok számára kiderült, hogy alapvető jogaikról nem tájékoztatják őket egy meg, a megfelelő nyelven, de ez, erre ma jobban odafigyelnek, a javult a helyzet. Van, ahol szóban tájékoztatják a polgárokat, de van, ahol írásban olyan bonyolult nyelven, hogy az ember még az anyanyelvén sem érti meg igazából jogi ismeretek nélkül, miről szól a dolog. Éppen ezért a legjobb, ha írásos, érthető nyelven adják át az összes EU nyelven a polgároknak a tájékoztatót. Nem csak arról van szó, hogy tolmácsköltségeket takarítunk meg, hanem azt hiszem ez hozzájárul ahhoz, hogy elkerüljük a jogi hibákat, a műhibákat. Az utolsó felszólaló pedig Sinclair asszony. Tessék parancsoljon. Köszönöm. Nos, az én választó körzetemben lakók biztos meghökkennek, hiszen az EU-ban átfogó jogokkal rendelkeznek, de az én választókerületemben lakók lehet, hogy ezt kérdezik, hogy milyen EU tagjai vagyunk, Gondoljunk csak az európai elfogatott parancsra, amikor a brit bíróság képtelen megakadályozni, hogy más országok bírósága tisztelentlen módon, vagy tisztességtelen módon tartóztasson le valakit. Nos, ez az irányelve azt mutatja, hogy ezen országok jogrendje nem megnyugtató működik még. Mikor lépünk ki az Európai Unióból? Köszönöm szépen, most befejeztük a a spontán felszólalások kör, körét, és ezért megadom a bizottság alelnökasszonyának, Reding biztosasszonynak a szót, hogy reagáljon az itt elhangzottakra. Reding asszony, öné a szó. Köszönöm szépen. Ritkán fordul elő itt a parlamentben, hogy az összes politikai frakció a jobb széltől a bal szélig lényegében egyetért egy intézkedéssel. Itt pedig úgy tűnik, hogy ez történik. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy jövő, hogy holnap az történik, ami a Libe szakbizottságban is lejátszódott, hogy egy túlnyomó többség tudja jóváhagyni ezt a döntést. Természetesen a teljes átültetés az összes tagállamban időt igényel, de igyekezni kell, és meglehetősen gyorsan kell ezt átültetni, hogy erős üzenetet küldjünk, hogy Európa komolyan veszi polgárai jogainak védelmét. A legtöbben, akik ma hozzászóltak, már dolgoznak a harmadik intézkedésen is, ami az eljárásjogokat illeti a védőhöz való hozzáférés, illetőleg a tájékoztatás joga. Abban bízom, hogy a parlament segít az Európai Bizottságnak ebben a témában, mert vannak olyan tagállamok, ahol tényleg elutasítóak a védő jelenlétével kapcsolatban. Az Európai Parlament segítségére szükség van, hogy egyensúlyt teremtsünk a védelem jogai és a nyomozás hatékonysága között. Hogyha ez szerepel is a szövegben, akkor ezt még javítani kell, ebben segít a segítsen a parlament, hogy még jobb legyen ez a szöveg. Köszönöm szépen, hogy jóvá hagyták ezt a szöveget. Köszönöm, hogy holnap szavaznak erről, és köszönöm a segítséget a következő lépések során. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony. Az az egyhangúság, amelyre ön utalt, valóban jó köszönet forma a bizottság felé a részénkről. Most pedig adjuk meg a szót Zibel asszonynak, a jelentéstevőnek két percben azért, hogy a záró nyilatkozatát megtegye. Köszönöm szépen, elnök úr. Először túl lassan beszéltem, és ezért túlléptem a felszólalási időmet, éppen ezért csak egy pontról szeretnék beszélni. Reding asszony már azt hiszem, hogy elmondta, hogy a vita ma még egyszer kiemelte azt a tényt, ami a Libe szakbizottságban való egyhangú döntés által vált világossá, hogy a megerősített eljárási jogok határon átnyúló és frakción átnyúló ügy. Ezért bízom benne, hogy a következő intézkedés során az ügyvédhez való hozzáférésről szóló dokumentum kapcsán jó dokumentumot kapunk, egyrészt a bizottságtól, másrészt a tanácssal való tárgyalás során ismét egy kitűnő irányelvet tudunk elfogadni. Ehhez Antonescu asszonynak, a jelentéstevőnek minden jót kívánok, és biztos vagyok benne, hogy a ház többi részéből is támogatni fogják őt. Köszönöm szépen, Zipel asszony, és köszönetet mondanék Azért is, hogy nagyon rövid volt ez a második hozzászólása. Most lezárjuk a vitát, a szavazásra pedig holnap délben kerül sor. Következő